Okay. Good morning again. Jó reggelt kívánok! Folytatjuk a LIBE szakbizottság munkáját. Tartottunk ugye egy közös szavazást az ECON szakbizottsággal, és most pedig folytatni fogjuk a napi rend szerinti munkánkat. Tegnap délután egy hosszú szavazást tartottunk, most még a 37-es és 38-as pontot kell letudnunk. A külső tengeri határok felügyelete itt a raportőr Carlos Coelho műveleti együttműködésről lesz szó beszámol Coelho úr a tárgyalások eredményeiről, állásáról, különösen a legutóbbi trialógusról, amelyre múlt csütörtökön került sor. Coelho úrnak adom meg a szót, tessék. Köszönöm. Nagyon örülök annak, hogy tájékoztatom önöket arról, hogy kedden a héten tartottuk az utolsó tárgyalási kört. Wikström, Keller, Kirchhoff, Weidenholzer képviselők segítségével, részvételével egy megállapodást sikerült kötnünk. Szeretném megköszönni az összes frakciónak a siker érdekében tett erőfeszítéseit. Mindannyian szerettük volna a mandátum vége előtt a megállapodást tető alá hozni. A sikerült a legfontosabb követeléseinket érvényre juttatni. A rendelet tervezet jobb, mint a korábbi határozat, és megfelelő időn belül sikerül a bírósági határozat fényében átalakítani a jogi keretet. Ráadásul az Európai Unió reagálásának rendjét eh, olyan módon sikerült meg változtatnunk, hogy elkerülhetőek legyenek a halálesetek. Emellett a kutatás és mentés munkáját jobban szabályoztuk, a sürgősségi eh, közbelépés szakaszai jobban meg lesznek határozva, és az életek megmentése kerül középpontba. Eh, még ha eh, tengeri tengeri ellenőrzésről is van szó alapvetően, itt csak a Frontex által koordinált műveletekről van szó, amelyekbe beletartoznak a mentőakciók is. Amennyi, amennyiben a, egy hajó elkerül, elfogásra kerül, akkor onnantól kezdve különböző opcionális intézkedések állnak rendelkezésre, eh, mégpedig hierarchikus rendben rendezve, mindig első helyen kerül a kerülnek a nem erőszakos jellegű fellépések. E, a tengeren a visszatérítést korlátozzuk, e, a hajót figyelmeztetni kell arra, hogy az EU területi vizeire nem léphet be. Emellett a szolidaritás elemét is megerősítettük. Van egy konkrét cikk és preambulum bekezdés a szolidaritásról. A felelősség megosztása és a szolidaritás elkerülhetetlen a, annak érdekében is, hogy az emberi jogokat be tudjuk tartani ezen a területen. Emellett megvizsgáltuk a non-refoulement elvét, egy keményen megfogalmazott preambulum bekezdés utal a joggyakorlatra, és a négyes cikkben szintén sikerült komoly eredményeket elérnünk. Az élethez való jog, illetve a non-refoulement elve alapvető Európai Uniós jogok, amelyeket be kell tartani a minden tagállamnak, a teljes végrehajtást kell itt elérnünk. Szeretném megköszönni a bizottság és a görög, valamint a litván elnökség együttműködését. Mindenki sokat dolgozott annak érdekében, hogy ö, eredményt érjünk el. Remélhetőleg a trialógus során elért szöveg lehető leghamarabb felválthatja a tanácsi határozatot. Köszönöm. Van-e képviselő, aki szót kérne? Van, aki emeli a kezét? Bronzúr, természetesen. Öné a szó. Mielőtt megadom a szót a bizottságnak, valamint a görög elnökségnek, öné a szó. Bronzúr nem kapcsolta be a mikrofonját. Well, you don't want uh, to miss my dulcet tones. Uh, a non-refoulement elvét említették ismét, a visszanemtérítés elvét. Valójában ez egy bianco csekk arra, hogy ismeretlen számú veszélyes országból származó ember beengedésre kerüljön. Ténylegesen ez azt jelenti, hogy mindenki, aki egy veszélyes országból érkezik Európa partjaira, nem, le, nem küldhető vissza. Hogyha a logikus vagy illogikus következtetést le akarjuk vonni, akkor az azt jelenteni, hogy az ott élőket gyakorlatilag át kellene telepíteni Európába, mert így lehet csak az ő veszélyhelyzetüket megszüntetni. Vás szeretne hozzászólni? Sargentini asszony. Köszönöm, elnök úr. Keller asszony volt a mi árnyék előadónk. Ő nem lehet ma itt, én át is vettem az árnyék előadói munkát már az utolsó találkozónkon tőle. Carlos Coelho-nak a zöldek mindenképpen megköszönik a nagyszerű munkát. Azt gondolom, hogy a Norrfulmonnal kapcsolatos kemény megfogalmazás nagyon is üdvözlendő. Emellett az is hogy milyen jogi tanácsadás illeti meg a hajókon levő e, embereket. E, mi a, azt is mi, mi, mi azt is egy fontos kérdésnek tartjuk, és hogy ténylegesen megtörténik-e, vagy csak elvi lehetőség marad, hogy ezeket a hajókat harmadik ország kikötői felé térítsék el, e, mindenképpen bennünk aggodalmakat vet fel, mert azt látjuk ebben, hogy harmadik ország felé akarják eltéríteni a menekülteket az európai hatóságok. Nyilvánvaló, hogy előbb-utóbb ebből vagy Luxemburgban, vagy Strasbourgban lesz bírósági ügy, eh, mert annak ellenére, hogy ön eh, nagyon jó szabályokat hozott össze a szövegben, és vannak bizonyos óvintézkedések is, mégis úgy gondoljuk, hogy a jelenlegi megfogalmazás egyes országok számára lehetetlenné teszi, hogy menedékjogot kérjenek az Európai Unióban. De mégis visszatérek arra, hogy az eredményekért önt köszönet illeti. Köszönöm. So thank you. Now, if no other member... Köszönöm, ha más képviselő nem akar hozzászólni ehhez a témához, akkor megadom a szót az Európai Bizottság és a görög elnökség képviselőjének, az Európai Bizottságot Hili úr, Hili asszony, Hili asszony képviseli, ugye? Hili asszony, köszönöm. Jó napot kívánok! Az Európai Bizottság részéről szeretnénk megköszönni a raportőrnek és a parlamentnek a munkáját, a, az előrelépést. Örülünk az eredménynek, mert úgy gondoljuk, hogy a kompromisszumos szöveg jelenlegi formájában megfelel az Európai Bizottság javaslataiban megfogalmazott igényeknek. Remélem, hogy mindkét társjogalkotó ezt a kompromisszumot el fogja tudni fogadni. Koleci úr a görög elnökség részéről. Köszönöm. Mindenkinek jó reggelt kívánok. Szeretném megköszönni a raportőrnek, az árnyékelőadóknak és a frakcióknak a munkát. Mindannyian hozzájárultak a kompromisszum létre jöveteléhez. Szerintem egy kiegyensúlyozott eh, alkut sikerült eh, kötnünk, ami pedig a formális trialógus eh, illeti. Nagyon rövid idő alatt sikerült eredményt elérnünk, egy új jogi szabály jöhet létre a parlamenti választások előtt mint ahogy mondtam, egy kiegyensúlyozott kompromisszumról, kiegyensúlyozott szövegről van szó, amely az emberek jogait figyelembe veszi, miközben hozzáadott értéket ad azon tagállamoknak is, amelyeknek végre kell hajtaniuk ezeket a szabályokat, illetve részt venniük a Frontex műveleteiben. Köszönöm még egyszer az elért eredményt, remélem, az elnökség részéről, hogy meg fogjuk tudni a Koreper részéről erősíteni, tehát a tanácsi oldalon a végeredményt, és remélem, hogy február folyamán a Libeszakbizottság is megerősíti a végeredményt. Köszönjük, Horacis úr! nincs eh, más hozzászóló ezzel kapcsolatban, tehát eh, a trialógus állása és az eredmények eh, Coelho úr vezényletével. Önnek vissza is adom a szót Coelho úr, hogyha le akarja zárni ezt a témát. Csak Sargentini asszony felvetésére reagálnék, elnök úr. Köszönöm az ő és a zöld frakció hozzájárulását és munkáját. Nagyon sok fontos, jó néhány fontos módosítójuk a, a, az utolsó változatban is megmaradt. Szerintem nem lehet megtiltani a harmadik országokban való kiszállítást, ugyanakkor konkrét szabályokra van szükség ehhez a lehetőséghez, e, és ez szerintem sikerült elérnünk. E, ahogy Sargentini asszony e, tudja, a Frontex egyetlen művelete sem eredményezett még olyat, hogy egy hajót harmadik ország kikötőjébe küldtek oda, és ott kiszállították az embereket. Ilyen nem történt eddig Nyilván szabályokra van szükség, hogyha ilyesmi esetleg a jövőben előfordulna, de én azt gondolom, hogy a lehető legjobb módon sikerült ezeket a szabályokat meghatároznunk, és így módon létrejöhet a megállapodás a tanács és a parlament között. Köszönjük, Koelho úr, az itt elhangzott megjegyzéseket. Bejelentem önöknek, hogy 10 órakor várjuk ide az Európai Ombudsmant, Emilio reilly aki a Frontex műveleteiről fog itt beszámolni, és öt perc szünetet rendelek el, mert O'Reilly asszony 10 órakor fog megérkezni csak.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 egy kis figyelmet kérnék. Folytatjuk az ülést, folytatjuk a munkát. Már bejelentettem, hogy lesz egy vendégünk itt a pódiumon. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy itt van verünk az európai újonnan megválasztott ombudsman. Emlékszünk rá, hogy megújították a mandátumát az ombudsmannak, és most Emily O'Reilly asszony tölti be ezt a tisztséget. O'Reilly asszony 2012. márciusában saját kezdeményezésű vizsgálatot kezdett a Frontexről, és 2013. áprilisában közzétette az ajánlattervezetet. A Frontex is elkészítette a véleményét, az ombudsman pedig egy külön jelentést készített 2013. novemberében, miután a Frontex az egyik ajánlását visszautasította. Most először majd O'Reilly asszonynak adom meg a szót, hogy ismertesse a vizsgálatot és a külön jelentést, és utána Leitinen úr is itt van ugye velünk a Frontex igazgatója, aki majd ismerteti velünk az ügynökség álláspontját. Ez nagyon fontos a mi munkánk számára, hogy megismerjük ezt a véleményt. Azután itt van velünk Irengor asszony és Kessler úr, akik eh, a eh, Frontex eh, mellett működő alapjogi konzultatív fórum társ elnökei, és ők ismertetik velünk a konzultatív fórumnak az ügye kapcsolatos véleményét. Igen, Gor asszony még nem érkezett meg, úgy tűnik, hogy valahol egy dugóban rekedt, közlekedési dugóban, de majd később biztos ide fog érni. Na most kezdjük az ombudsman O'Reilly asszony ismerteti a külön jelentését. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm a kedves üdvözlő szavakat. Tisztelt képviselő, köszönöm a lehetőséget, hogy ismertethetem önökkel a frontex szóló külön jelentésemet. A Frontex feladata a külső határok eh, védelme. A az európai emberjogi normák és az alapjogi karta normáinak a betartását ellenőriztem a Frontexnél. Kiváló volt az együttműködés az egész vizsgálat során a Frontex-szel, és a 13 ajánlásom közül 12-t kielégítőnek találtak. Viszont a Frontex nem fogadta el azt az ajánlásomat, hogy hozzunk létre egy belső panaszokat kezelő rendszert, és ezért jöttem el a parlamentbe. Nem állítom, hogy egy ilyen mechanizmus megoldaná a nagyon komplex migrációs kérdéskört, ami ugye ennek a leglényegesebb elemenek az egész problematikának, de abban segítene, hogy a betartsuk azokat az alapjogi normákat, amelyeket az alapjogi karta is tartalmaz, és amelyet a, nem csak a Frontexnek, hanem minden EU ügynökségnek be kell tartania. Az illegális beutazások nagyon nagy humanitárius kihívás elé állítják az EU-t, és szükségszerűen feszültség keletkezik a migráció kézben tartásának az szempontjai, illetve a menedékkérők helyzetének a humánus kezelések között. A Frontexnek egyensúlyt kell teremteni, ami nagyon nehéz az egymások ellentmondó követelményeknek egyaránt megfelelve. A Frontex most köteles, hogy be kell, hogy tartsa az alapjogi karta normáit, és létre kell hoznia azokat a mechanizmusokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ezt megtehesse. Ehhez először is egy magatartási kódexet, etikai kódexet kellett létrehozni, aztán kijelöltünk egy alapjogi biztost, a Frontexnél ezekkel megtörténtek, ezeket a lépéseket mi üdvözöljük. 2012. márciusában az ombudsman saját kezdeményezésére elkezdte vizsgálni, hogy a 2011-es rendeletnek megfelele a Frontex, és összhangban van e a Frontex által tett intézkedések az alapjogi kartával. Azt találtam, hogy nincsen megfelelő mechanizmus a panaszok, a beérkezett panaszok kezelésére, és ez egy nagyon nagy hiányosság a Frontex-nél működő struktúrában. A Frontex ilyen módon nincs tisztában azzal, hogy milyen módon történik a panaszok elintézése. És akik panasszal fordulnak a Frontexhez, azok ezt nem tehetik meg közvetlenül. Ennek az eredménye az, hogy esetleges emberjogi sértések, a migránsok emberi jogainak a megsértése felismerés nélkül marad. A az emberek, akik panasszal élnek, mert megsértették az emberi jogait. Nos, az ő nem, panaszaikat nem kezelik megfelelően a Frontexnél, és én ezt kifogásoltam automatikusan az adott tagállam felelősségének tekintik a panaszok kezelését, ahol az adott incidens történt. Az, hogy az ügynökség nem vállal fel felelősséget, azt az Európa Tanács veszélyes hozzáállásnak minősítette, és ennek a kérdésnek a rendezésére szólította fel a tagállamokat. A Frontex a Frontex zászlaja alatt működők tevékenységéért felelősséget kell, hogy vállaljon, megosztva a tagállamokkal. Azt nem lehet, hogy a Frontex-et semmilyen felelősség ne terhelje. Itt látjuk, hogy a Frontex milyen sokrétű műveleteket végez, a műveletek megtervezéséről, végrehajtásától eh, kezdve egészen a gyors reagálási képesség kialakításáig eh, válsághelyzetben, a külső határokon ez eh, teszi lehetővé a gyors reagálást. Tehát a Frontexnek mindenképpen kritikusan fontos szerepe van az európai bevándorlási politikában. Elfogadomnak a Frontexnek azt az álláspontját, hogy operatív tevékenységbe vesznek részt a Frontex munkatársai, és azt is el, el, elismerem, hogy a felelősségek megosztása nem mindig világos és egyértelmű. Lehet, hogy az érintett tagállam is természetesen felelősséget visel, de egy olyan tiszt, aki a Frontex jelzését, jelvényét viseli, nyilvánvalóan a Frontex színeiben tevékenykedik, és amikor kétségbeesett, elkeseredett emberekkel szembesülnek, akkor derül ki, hogy milyen hatalmas felelősség nehezedik rájuk. Ezért logikus lenne az, hogyha ezek az emberek a Frontexet tekintenék az első olyan instanciának, ahova panasszal fordulnak, ha úgy érzik, hogy megsértették az emberi jogaikat. Itt EU zászló alatt, EU jelvényel felszerelve tevékenykedő emberek elszámoltathatók kell, hogy legyenek az európai intézmények, és így az Európai Parlament felé is. A tavalyi Lampedusai tragédia és a közelmúltbeli más humanitáris katasztrófák miatt is létfontosságú, hogy létrehozza a Frontex ezt a panaszkezelési struktúrát lehetőséget kell tenni jogorvoslatra, és az alapjogi karta valósága kell, hogy váljon azok számára, akik úgy érzik, hogy megsértették az emberi jogaikat. Az Európai Bizottság képviselőjétől azt hallottuk, hogy a e, Frontexnak nincs e, meg a jó alapja ahhoz, hogy a tagállamokkal szemben e, létrehozzon egy ilyen panaszkezelési mechanizmust. A bizottság a szerződés őre. Mi nem mondtuk azt, hogy tagállamok munkatársaival vagy saját munkatársaival kapcsolatban valami szankcionálási mechanizmus kellene létrehozni, hanem egy jó megfelelő igazgatási struktúrára van szükség. A beérkező panaszokkal kapcsolatban egy megfelelő arányos eljárás kell, hogy létezzen. Köszönöm. Köszönöm szépen a beszámolóját, Aurélia asszony. Most hallgassuk meg, és most itt kikapcsolódott az elnök mikrofonja. Leitinen úr, az ügynökség igazgatója, kérem, hogy számoljon be a, az ügynökség álláspontjáról. Köszönöm szépen, elnök úr, és üdvözlök mindenkit. Szeretnék köszönetet mondani a Liber Bizottságnak azért, hogy megszervezte ezt a találkozót. Külön köszönetet érdemel az Európai Ombudsman a kiváló együttműködésért, amelyet ebben a témában folytatunk. Engedjék meg, hogy emlékeztessem önöket előjáróban néhány tényre. Még mielőtt a téma lényegi részeit érinteném. A határőrizet tekintetében három tényezőt kell biztosítanunk. Az egyik, hogy a bevándorlásról van szó, a üldözésről, a bűn elleni harcról, illetve a határforgalom biztosításáról. 700 millió határátlépést rögzítünk évente az Európai Unióban. Az a hivatalos határátlépő helyeken. Tavaly az illegális határátlépések száma 107 ezer volt. A harmadik dolog, amit meg kell említenem, talán a legnehezebb téma a felelősségi körök témája. Ez 2005 óta az egyik legfontosabb témánk. A határ ellenőrzés felelőssége az alapító szerződésekből úgy derül ki, hogy a tagállamok feladata. A Frontexnek is megvannak a maga feladatai, Időről időre ezeket pontosan meghatározzák a jogszabályok, de általában különböző értelmezéseknek is teret adnak ezek a jogszabályforrások. A Frontex rendelet 26 A cikkére szeretnék hivatkozni. Ezt a rendeletet 2011-ben módosították. A Frontexnek hatékony mechanizmust kell létrehoznia hogy a tevékenységeiben az alapvető jogok tiszteletben tartását biztosítsa. Ami magát a vizsgálatot illeti, szem előtt kell tartani, hogy ez egy saját kezdeményezésű vizsgálat volt a 13 ajánlás nyomán, ezeket az ombudsman megemlítette már, az ombudsmani jelentés nyomán indult tehát ez el, amely megállapította, hogy 12 ajánlást a 13 közül megfelelően teljesített a Frontex. Szeretném egyértelművé tenni, hogy a Frontex nem tagadta meg a fennmaradó M ajánlás teljesítését, vagyis hogy megtegye azokat az intézkedéseket, amelyek a panaszok kezeléséhez szükségesek, megfelelő administratív támogatást eh, rendelkezésre bocsátva erre a célra. Ez volt az az ajánlás, amely nyomán eh, a kérdéses eh, válasz megszületett, amit az ombudsmannak adtunk. Tehát nem tagadtuk meg ennek az ajánlásnak a teljesítését, hanem az alapvető jogok biztosának feladat leírására hivatkoztunk neki. Nincsenek rendészeti feladatkörei a Frontex által koordinált tevékenységek vonatkozásában. Annyit kell tehát elmondanom, hogy ezt nem úgy kell tekinteni, hogy megpróbálunk kibújni a felelősség alól. Az M ajánlásról beszélünk most elsősorban. Maga ez a kérdés nagyon szerteágazó. Ahogyan az ombudsman is elmondta, a Frontex rendelet nem rendelkezik eléggé világosan erről a témáról, és ez felveti az Európai Uniós testületek hatáskörének kérdését eh, a tagállamok eh, feladatköreiben. A jelentés használ egy nem eh, egészen pontosan meghatározott fogalmat, a közérdek fogalmát, és véleményem szerint ezt részletesebben meg kellene fogalmazni, vagy meg kellene határozni. Mi az, ami már eredményként felmutatható, és mi az, ahol még lehet javítani a munkánkat. A panaszok kezelésében van már tapasztalatunk. Vannak olyan panaszok, amelyeket a vendégtisztjeink kezdeményeznek, vagy az eljárások alanyai, magánszemélyek, vagy pedig civil szervezetek, ez utóbbi a legjellemzőbb. Háromféle eljárásban kezeljük ezeket. Van egy súlyos incidens jelentési rendszerünk, van egy etikai kódexünk, amely részletesen taglalja a panaszok kezelését, és van egy standard működési szabályzatunk is. A 26A cikk a Frontex rendeletben előírja az ügynökség számára, hogy monitoring nyomonkövetési mechanizmust hozzon létre ez az utolsó szakasz. A jövő heti vezetőtestületi ülésen erről a témáról is egyeztetni fogunk, és ezt követően jóvá hagyjuk ennek a mechanizmusnak a létrejöttét. És van egy konzultatív fórum is, amelynek az elnökei jelen is vannak, ez megtiszteltetés számunkra, és ők is részt vesznek ebben a folyamatban. Öt vezetőtestületi ülést tartunk évente, és mindig napirenden van, állandó napirendi pontként az a téma, hogy tárgyaljuk meg az alapvető jogokhoz kapcsolódó incidenseket. Vagyis a tagállamok a vezetőtestületi ülésen mindig egyeztetnek ezekről a témákról. Ami a mi találkozónk szempontjából releváns, erre az ombudsman is emlékeztetett, hogy a személyzeti kategóriákat határozzuk meg a Frontex tevékenysége szempontjából. Ahol a legjobb lehetőségeink vannak, az a Frontex által foglalkoztatott személyzet. A második kategória a kiküldött nemzeti szakértők, ők az ügynökségnek dolgoznak, de a fizetésüket a tagállamok biztosítják. A harmadik kategória egy új csoport, amelyet a módosított Frontex rendelet határoz meg a kiküldött vendégtisztek. Az ő szerepükre meghatározott szabályok vonatkoznak, ők rendészeti tisztként lépnek fel a közös műveletekben. Azoknak a többsége, akik a rabit rendeletből származó hatásköröket töltik be, tagállami tisztek, akik részt vesznek ezekben a műveletekben vendég tisztiként. Azután vannak más kategóriák, tolmácsok, stb. Egyfajta háromszögként működik ez, ahol különböző szinteken, különböző hatásokkal lehetnek az alkalmazataink a műveletekre. És minél inkább a tagállamok befolyása előtt állnak a kiküldött tisztek, annál kevesebb hatásunk van az ő eljárásukra. Ez kritikus pont. A következő lépések összefoglalva. Nagyon sok elem már a helyén van. A szabályok, a normák, az elvárások, és tovább kell dolgoznunk ezeken a gyakorlatokon, kiindulva a nyomonkövetési rendszerből, és a lehető leginkább tökéletesítve azt. Szorosabb kapcsolatot kell tartanunk az Európai Ombudsmannal. Nagyon örülök, hogy lesz majd arra alkalmunk, hogy vendégülásuk az ügynökségnél a közeljövőben. A fő üzenetem a következő. A Frontex rendelet módosításának elindítása után, mivel a 33. cikk szerint eljárás már folyamatban van, ez azt jelenti, hogy lesz egy javaslat a Frontex rendelet módosításáról. Mindannyiunk érdekét szolgálná, hogyha pontos, célzott rendeletek születnének európai jogszabályok alapján, amelyek köteleznék az ügynökséget bizonyos eljárásokra, ez a könnyebb rész, de pontosítanák az európai testületek szerepét és hatáskörét is, a Frontex hatáskörét a tagállamokkal szemben. A valóság az, hogy a tagállamok nagyon gondosan őrzik szuverenitásukat, különösen a határőrizet gyakorlati vonatkozásaiban, még ha az a Frontex együttműködésében valósul is meg. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy a Frontex ügynökség szempontjait is ismertette velünk. Ilgengoer asszonyt fogjuk meghallgatni, illetve Keszler urat, akik az alapvető jogokkal foglalkozó konzultatív fórum alelnökei, társelnökei. Ők a konzultatív fórum álláspontját ismertetik majd velünk. Üdvözlöm Önöket, kérem, hogy mutassák be az álláspontjukat. Nem tudom, melyikük szeretne szólni, esetleg meg is oszthatják a rendelkezésre álló időt. Tessék. Person. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, hogy meghívtak ide a Libe ülésre. Ez az első lehetőségünk konzultatív fórumként önök előtt megnyilvánulni. Mondani se kell, a Frontex felülvizsgált rendelete a konzultatív fórumot azért hozta létre, hogy az alapvető jogokról tanácsot adjon a Frontexnek, és ez, ez állt az önök döntésének hátterében annak idején. Most már másfél éve eh, létezünk, 15 eh, szervezet van képviseltetve a nemzetközi eh, konzultatív testületben, ez EU ügynökség például, amelyet én is képviselek, illetve civil társadalom, kép, társadalmat képviselő szervezetek. Az bevándorlók és menekültek alapvető jogait minden a fórumon résztvevő szervezet szívén viseli, ez a jogorvoslathoz való jogot is magában foglalja, és éppen ezért üdvözöljük az Európai Ombudsman felhívását arra, hogy vizsgáljuk meg jobban, hogyan lehet ezt a jogorvoslatot lehetővé tenni a Frontex műveletek keretei között. Az ombudsmannak igaza van, amikor rámutat arra, hogy a Frontex eh, fontos szerepet játszik az alapvető jogok eh, meghatározásában, EU ügynökségként, eh, amikor közös műveleteket hajt végre a tagállamok hatóságaival. Emellett a monitoring eljárás, illetve a panasz eljárás között mi is éles határt húznánk. Az első nem helyettesítheti a másodikat, mind a kettő területet meg kell vizsgálni, tehát a monitoringot is, illetve a panasz mechanizmust is a monitoring mechanizmus létrehozása a Frontexen belül megindult, alapvetően a Frontexen belül egy iroda hivatott létrehozni ezt a monitoring eljárást, és a konzultatív testülettel is állandó kapcsolatban vannak, arról beszélünk, hogy hogyan lehet ilyen rendszert létrehozni. Több mint egy éve folyik ez a munka. Mit tehet a Frontex? A Frontex igazgatója is beszélt erről, hogyan lehet megfelelni az elvárásoknak. Egy olyan mechanizmusra van szükség, amely lehetővé teszi az egyedi panaszok nyomon követését. Itt az egyedi panaszokról van szó, alapvetően alapvető jogok megsértéséről a Frontex közös műveletei során. Én most nem, akarok, nem akarom ismertetni a különböző típusú Frontex közös műveleteket. A, az ügyvezető igazgató már beszélt beszélt ezekről, ezekről a típusokról, bár nem az összes szenáriót említette. Alapvetően van olyan, hogy Frontex saját személyzet, a nemzeti államoktól átvezényelt személyzet és rövid időre átvezényelt személyzet is, mint különböző kategóriák. Vegyünk egy példát, e panasz érkezik egy Frontex alkalmazott ellen, akkor nyilvánvalóan a Frontex felelőssége az, hogy ezzel a panasszal foglalkozzon. Ugyanakkor, hogyha megnézzük a különböző szenáriókat, amelyekről az ügyvezető igazgató is beszélt, akkor látjuk, hogy az egyedi panaszok a nem Frontex alkalmazottak vonatkozásában sajnálatos módon csak akkor járhatnak eredménnyel, hogyha a tagállam ellen, a tagállam hatóságára érkeznek meg ezek a panaszok. Éppen ezért fontos, hogy a Frontex, amikor ezt a monitoring mechanizmust létrehozza, akkor alapvetően a tagállamokkal egy közös megállapodásra jusson a panaszok kezelése vonatkozásában, és arról is, hogy hogyan fogják a vizsgálatokat közösen elvégezni. Azt gondolom, hogy ez a monitoring mechanizmusnak az egyik legfontosabb szerepe lesz, hogy ezeket a szerepeket eh, elossza a tagállamok, illetve a Frontex között, és létrehozzon egy eljárást ehm, nem sok időnk van éppen, ezért nem tudok nagyon, nagyon részletesen beszélni róla, de átadom a szót Kessler úrnak, Kessler kollégának, azt gondolom, hogy egyetértünk az ügyvezető igazgatóval, hogyha az Európai Ombudsman megpróbálna valamilyen módon elmagyarázni, hogy a közérdekű panasz alatt mit ért. Mi mi úgy gondoljuk, hogy olyan egyéni panaszról lehet szó, ahol a panasztevő nem a közvetlenül az áldozat, és nem kapott felhatalmazást az áldozattól, hanem olyan emberi jogi szervezet képviselője például, amelynek tudomására jutott valami fajta visszaélés. Ezeket az eseteket el kell különíteni Eh, attól, azoktól az általános panaszoktól, amelyeket adott esetben az EU, eh, az EU eh, menekült joga ellen benyújtanak. Nyilván az utóbbiak nem a Frontex alá kell, hogy tartozzanak. Emellett hadd beszéljek arról, hogy A Frontex a panaszokkal kapcsolatban el kell, hogy járjon. Ezt is szeretnénk, hogy a nemzeti hatóságokkal a Frontex folytasson tárgyalásokat a szankciók vonatkozásában, illetve vegye fel a kapcsolatot a nemzeti ombudsmanokkal, egyenlőségi testületekkel, emberi jogi szervezetekkel, amikor a tagállamok Irán ellen nyújtanak be eh, panaszt. Eh, Két eh, figyelmeztetéssel élnék. a, ha amennyiben a Frontexnek tényleges vizsgálatokat kell végeznie, akkor azhoz erőforrásokat kell eh, kapnia, mert nyilvánvalóan nem fogja tudni eh, erőforrásokkal bírni eh, az ilyen vizsgálatokat. A nem szabad szem előtt éveszteni a nemzeti műveletek ellen benyújtott panaszokat, e, itt most különösen a földközi tenger térségében közelmúltban történt tragédiákra gondolok, e, a nemzeti e, panasz folyamatot is meg kell erősíteni. Köszönjük Keszler úrnak. Ön tudja ön tudja tanúsítani, hogy nem először vannak itt a konzultatív testülettől, ön már járt itt nálunk ön, asszonyom, először van itt, de azért a fórum más, tészt, más tisztviselői, illetve képviselői már voltak itt korábban. Hallottuk az ombudsmant, Leitinen urat, az igazgatót, és nem tudom, hogy valamelyik képviselő akar-e hozzászólni. I would like to be, I would like to see hands being raised. Kérem, emeljék fel a kezüket. I see. Good. So, I mean, if you, if you may get started, you, you've been the first one to ask for it, Mr. Bronx. Bronx úr, önkért először szót, öné a szó. Köszönöm. Szokásos azt mondani, hogy az emberi jogok oszthatatlanok, és mindenkinek joguk van az emberi joga tiszteletben tartásához. E, nyilván a mm, kínzás e, és az embertelen állásmód, e, bánásmód elleni karta negyedik cikke például erről szól. Ugyanakkor az emberek a saját saját magatartásukkal hozhatják magukat olyan helyzetbe, hogy más bánásmódot érdemelnek. Egy illegális bevándorló bizonyára elveszít a státusza folytán bizonyos jogokat. Nem lehet például megengedni neki azt, hogy keresztül kasul szabadon mozogjon az Európai Unióban. A Frontex hivatalnokok, illetve a tagállamok hivatalnokai Eh, határozottan kell, hogy eh, meginterjúvolják az illegális bevándorlósokat, bár, bevándorlókat, bár nem erőszakkal, különösen akkor, hogyha hamisított eh, igazolványokkal érkeznek ahhoz, hogy megtudják, hogy mi a tényleges hátterük. Önök említették a tengeri mentőakciókat, természetesen eh, én is támogatom azt, hogy a veszélyben levő embereket eh, kimentsék, sőt, hát ez kötelessége az ott levőknek, ugyanakkor eh, nem szabad az, hogy a jutalmuk az legyen, hogy Európába érkezhetnek ezért, hanem vissza kell vinni őket abba az országba, ahonnan származnak. Sajnálatos módon, amikor Európába érkeznek, akkor vagy lehetőséget kapnak az itt tartózkodásra, vagy nem kapnak lehetőséget, de mégis itt maradnak. A Frontex képviselője körülbelül két évvel ezelőtt jár járt ebben a bizottságban, és akkor azt mondta, hogy amikor nem kapnak menedékjogot, akkor kapnak egy papírt, és nagyon szépen megkérik őket, hogy hagyják el az Európai Unió területét, de ténylegesen nem távolítják el őket az Európai Unió területéről. Nyilvánvaló, hogy nem e, adhatunk e, e, az Európa határainak védelmezői kezébe, illetve nem adhatunk olyan eszközöket ellenük, hogy rosszindulatú vádaknak legyenek kitéve nyilvánvaló, hogy az esetleges panaszadók egy részének személyes érdeke fűződik ahhoz, hogy panasz nyújtson be ilyen esetekben. Sajnálatos módon a panaszokat, ahogy itt is elhangzott, nem maguk a bevándorlók nyújtják be, hanem felhatalmazás vagy meghatalmazás nélkül úgynevezett emberi jogi szervezetek. A polgári jog rendes szabályai szerint eh, egy eh, munkáltatónak felelőssége van a eh, munkavállaló által elkövetett jogsértésekért, mert adott esetben fegyelmi eljárást indíthat ellene. Ugyanakkor nem felelősek olyanoknak a tetteiért, akik fölött nincsen ilyen ellenőrzési vagy fegyelmi jogkörük. Tehát az, hogy a Frontex vállaljon felelősséget a tagállami tisztviselők tetteiért, az egészen elképzelhető elképesztő. Köszönöm, Sargentini asszony követi. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr. Miközben hallgattam a négy előadót, olyan magányosnak éreztem magam. Miről is beszélünk? Miről van szó? Hogyha nem figyelünk erre oda, akkor a tagállamok eh, itt eh, egy feladatot, a határok őrizetét outsourcolják és átadják egy európai ügynökségnek, amely logikus módon majd visszautal feladatokat a tagállamokhoz és a felelősséget de az ombudsman asszony erre azt mondja, hogy ez így nem megy, hogyha európai zászló alatt hajóznak, akkor nem mondhatják azt, hogy nem felelősek, mert ha ez így lenne, akkor nem lenne demokratikus ellenőrzés, és akkor nem csak a szolgáltatást, hanem a felelősséget is ki lehetne helyezni, outsourcolni. Tudom, hogy persze az ügynökség igazgatója ezt nem tudja megoldani, ezt a problémát. De lenne egy kérdésem. Nemrég beszéltünk egy trialógus eredményéről a Frontex mandátumával, a tengeri mentőakciókkal kapcsolatban, mi az, amit meg lehet tenni, mi az, amit nem. Következőt kérdezném önöktől. Milyen mozgásterem van még hogy hogyan lehet biztosítani azt, hogy valaki legyen felelős azért, hogy hogyan kezelik a menekülteket. Kessler úr tulajdonképpen felvetette a legfontosabb ügyet, a panaszokat, hogyan lehet biztosítani, hogy komolyan vegyék a panaszokat, Persze, hogyha valakinek véleménye van Dublinról, vagy a visszatérítési irányelvről, vagy sok más szép jogszabályról, akkor nyilván nem a Frontexhez fog fordulni. De egy bevándorló vagy egy civil szervezet, amely keresi a csoportos kereset lehetőségét, kell, hogy rendelkezzen egy, egy referencia ponttal, hogy hova fordulhat, és ez most nekem nem világos, hogy ez, ez hogy működik. Klász úr, Köszönöm szépen, elnök úr. O'Reilly asszony itt egy nagy felhívást intézett az ügyben, hogy hogyan kezeljék a panaszokat a Frontexnél. És az előadása vége felé említette ezt a lampedusai nagy katasztrófát, ahol több tucatnyi ember vesztette életét. De felmerült bennem azért néhány kérdés ugyanis azt szugerálta, mintha a Frontex eh, valamilyen módon is felelős lenne a több száz ember haláláért. Szerintem ez egy kicsit veszélyes. És ez azonnal felveti azt a problémát is, hogy eh, mi kell, hogy történjen akkor, hogyha olyan panaszokat nyújtanak be, amelyek nem jogosak. Én is jártam például Spanyolországban, ott eh, megvizsgáltuk, hogy hogyan dolgozik a Frontex, a mindennapi munkát vizsgáltuk, és persze, hát mindenféle emberre lehet ott, tudtunk ott beszélgetni, akik Gibraltárról érkeztek, illetve a rendészeti szerveknél dolgozókkal, és hát elmondták, hogy nagyon sok olyan ember, aki szóba sem jön, hogy megkaphatná a politikai menekült státuszt, hogy ezek az emberek hazudnak, hogy mégis elismerjék őket valamelyik tagállamba, vagy felvegyék, befogadják őket valamelyik EU-s tagállamba. A kérdésem, hogy az, hogy hogyan tudja megvédeni a Frontex munkatársait a jogosulatlan, jogtalan panaszoktól hogyan az, hogyha létrehoznak egy ilyen panaszkezelési mechanizmust, és ezzel visszaélnek nagyon sokan olyanok, akik nem jönnek szóba, mint menekültek, hanem akik ezt úgy kezelik, hogy mégis megnyílik a lehetőség arra, hogy valamelyik EU-s tagállamban maradhassanak. Guillaume asszony. Euh, euh, mint ahogy Sargentini asszony is mondta, egy kicsit engem is meglep engem ennek a vitának az alakulása itt most először. A másik pedig, amit mondanék, az az, hogy a múltban is tartottunk egy ilyen megállapodást, vagy megbeszélést a romákról, és az is kicsit hasonlóan alakult most pedig a Frontex rendelet után tartunk valami fajta megbeszélést, a megváltoztatása után. Beszéltünk a reformról, és teljesen nyilvánvaló, hogy nem volt kellően alapos, és maradtak a Frontex felelősségi köreivel kapcsolatban kétértelműségek. Tehát érdemes lenne itt most megállni és elgondolkozni. Mindenképpen szükség van arra, hogy hogy átgondoljuk a tennivalókat, és megpróbáljunk megoldásokat találni. Nekem egyébként még nem sikerült kialakítanom a saját határozat és végleges álláspontomat az eddigi információk alapján. Bird, the uh, views. Köszönöm, most akkor Meghallgattuk. visszadom az a hozzászólásokat, a kérdéseket, akkor az ombudsmanhoz fordulok. Gondolom, hogy kíván reagálni azokra a hozzászólásokra, amelyeket az ön beszámolével kapcsolatban tettek a kollégák. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm a kérdéseket, észrevételeket. Valamennyi kérdés és észrevétel, amelyet a képviselők felvetettek, valóban a mellett szólnak, hogy jöjjön létre egy ilyen belső mechanizmus. Nagyon sokat hallottunk arról, hogy itt átfedések vannak a tagállamok, a Frontex és más intézmények feladatai között. Szerintem, hogyha egy jól megfinanszírozott, független szakértői panasz mechanizmus létrehozunk, akkor ez majd világosságot hoz ebben a ködben, és meglátjuk az előrevezető utat. Az is tény, hogy az Európai Beruházási Bank, amelynél működik egy nagyon jó belső panaszkezelési mechanizmus, hasonló nehézségekkel küzdött, így a területen kívüli munkájával kapcsolatban, ha így fogalmazunk. És az elődöm készített egy memorandumot, és mégis sikerült ezeket a nehézségeket megoldani az EIB-nél, amivel az elején szembesültek. Leitenen úr, aki most is itt van, dolgozzon együtt velünk ezeken a problémákon. Próbáljuk meg ugyanazt megvalósítani, mert az EIB-nél sikerült. Klász úr felvetésére mondanám a következőt. Hát minden ombudsmannak és panaszkezelőnek ezzel persze szembesülni kell sok ombudsman működik a világon, akik a tagállamok vagy a rendőrségnél benyújtott panaszokat, panaszokkal foglalkoznak, rendelkeznek szakértelmemmel az intézmények, és megtalálják annak a módját, hogy eldöntsék, hogy melyek a jogosulatlan vagy rossz indulatú vagy visszaélésből született panaszok, és melyek nem, de ez még nem vonja kétségbe azt, hogy szükség lenne a panasz kezelési mechanizmusra. Bronz úr felvetésére is reagálnék, hogy bűnözők is átjutnak a határon. Hát persze, az emberek, akik Európába jönnek, nem könnyen beazonosíthatók, sokszor ilyen csoportokban érkeznek, de mégis megint csak azt mondanám, hogy egy jól működő belső panaszkezelési mechanizmus létrehozása segítene abban, hogy ezeket a kérdéseket is tudjuk kezelni. És amikor a tagállamok felelősségéről van szó, a Frontex például azt megtehetné, hogyha eh, tudomására jut egy emberi jogsértés, amelyet valamelyik eh, tagállam eh, követett el egy koordinált fellépés során, akár valakinek a saját hazájába történő visszatérítése kapcsán, akkor a bizottságot tájékoztathatja erről a jogsértésről, és akkor a bizottság cselekszik. cselekszik. Tehát ez egy ilyen belső panaszkezelési mechanizmus, egy eszköz, amivel ezeket ezeket a kérdéseket meg lehet oldani, és én azt mondanám, hogy dolgozzunk együtt, hozzuk ezt létre, és próbáljunk meg foglalkozni ezekkel a problémákkal. Szerintem ez nagyon hasznos lenne az intézmények számára. Köszönöm szépen, O'Reilly asszony, Lajtinen úr. Köszönöm, nagyon hálás vagyok a szakbizottsági tagok, a képviselők megjegyzéseiért. Több mindent tulajdonképpen ismételtek a az együttműködésünk során is vannak visszatérő dolgok. Először nézzük meg azt, hogy eddig különböző kategóriákban milyen panaszokkal volt dolgunk. A panaszok jelentős része, amelyek beérkeztek, területek, azok az őrizetben tartás feltételeivel, körülményeivel függtek össze, a tagállamok beli fogvatartás. A másik csoport a tengeri mentőakciókkal függ össze, persze jól ismerik az emögött meghúzódó problémákat, megvitattuk azokat a szabályokat, amelyekről Coelho úr egy jelentést készített. A harmadik kategória, ez elég nagy kategória. Ide tartoznak azok a panaszok, amelyek az Európai Unió politikáját érintik. Akár a visszatérítéssel, akár a bevándorlással kapcsolatos szakpolitikára gondoljunk. És mi vagyunk a címzetjei az ilyen panaszoknak is. Azután vannak konkrét esetek, és azt hiszem, hogy mi most azért alapvetően ezekről beszélünk. Azt tapasztaltuk, hogy volt egy szándékos, egy tudatos kísérlet arra, hogy a különböző panasz kategóriákba kimerítsék a, az ügynökség kapacitásait. Nagyon hasznos volt, hogy ön megemlítette az Európai Bizottságot. És mi eddig, amikor foglalkoztunk ezekkel a panaszokkal, megpróbáltunk természetesen minden információt bekérni az érintett tagállamtól, ez többé-kevésbé sikerült, voltak tagállamok, akik gyorsabban és részletesebben választottak, mások meg nem. Ugyanakkor a e, másolatban mindezt megküldtük az Európai Bizottságnak is, hiszen a szerződés őre a bizottság foglalkoznia kell e, azzal, amivel a tagállamok is foglalkoznak. Nem említettem meg e, a e, közös visszatérés műveletekkel e, kapcsolatos etikai kódexet, de ez létezik, ez egy másik eszköz, amelyet létrehoztunk a konzultatív fórummal jól együttműködve. Ez is tükrözi azokat a szükségleteket, igényeket, amikről most beszélünk. Alaposan megvizsgáltuk az EIB-nél működő modellt, az ottani kezelési mechanizmust. Ez egy, ennek vannak érdekes elemei, egy logikus rendszer, és abszolút készen állunk arra, hogy ezt tüzetesebben megvizsgáljuk, hogy vajon valami ilyesmit létrehozhatunk-e. Az összes problémához és kihíváshoz kapcsolódik valami, és kérem, hogy ne értsenek félre, Kicsit messzebbre kell néznünk, mint csak pusztán ez a panaszkezelési mechanizmus. Ugyanis újra és újra szembesülünk azzal a kérdéssel, hogy mi a tagállamok szerepe, és mennyire annak készen a tagállamok arra, hogy engedjék a Frontexet tevékenykedni világos rendelkezésekre van szükség, mert máskülönben egy olyan jogszabályt hozunk létre, amikor a tagállamok is részt vesznek az ügyben, és messzebbre kell néznünk. Itt nem csak ez a panaszkezelési dolog fontos, hanem egy robusztus jó rendszerre van szükség, és ezért a Frontexre vonatkozó rendelet eh, következő felülvizsgálatánál ezt meg kell alkotni, létre kell hozni ezt a rendszert. Nem elég azt mondani, hogy lehetetlen megoldást találni. Nem, mi is elkötelezetten dolgoznánk a problémák megoldásán, de az egész ügyel kell foglalkozni, és minden érintett szereplőnek a szerepével. Köszönöm szépen. Szeretnének reagálni a fórum részéről, igen. Köszönöm szépen. Csak emlékeztetném önöket még egyszer arra, hogy most már egy kicsit jobban ismerik a Frontex tevékenységét az elmúlt másfél évi munka alapján. Nagyon fontos, hogy ne elszigetelten kezeljük, vagy tekintsük ezeket a tevékenységeket. Stefan és jó magam is említettünk már valamit Nevezetesen, hogy meg kell vizsgálni a tagállamok most létező szerkezeteit is, az emberi jogi intézményeket, az ombudsmani intézményeket, amelyek már léteznek, és vizsgáljuk meg, hogy hagyományosan a Frontex hogyan kezeli a nemzeti hatóságokkal közösen a panaszokat. Talán ez volna az előremutató megoldása jövőre nézve is. Ez egy plusz javaslat a részünkről, hogy vizsgáljuk meg a már meglévő nemzeti szintű struktúrákat is, és próbáljuk ezeket hatékonyabbá tenni a nyomozások, szankciók és az áldozatok kárpotlása szempontjából is. Köszönöm szépen, Keszler úr. Hogyha megengedi, szeretnék röviden válaszolni az egyik képviselő egyik felvetésére. Nem arról van szó, hogy igazságügyi panaszok kezelését szeretnénk egy igazságügyi testületre bízni. Az állami hatóságok, ezt értjük, kötelezettek arra, hogy kivizsgáljanak minden olyan ügyet, amikor emberi jogsértések kerülhetnek szóba. a civil szervezetektől, vagy más szervezettől, megfigyelőtől kapott információt figyelembe kell venni, és ezeket ki kell vizsgálni a Frontex részéről, tehát vagy a Frontex vizsgálja ezeket ki, vagy pedig az adott tagállam hatóságai. Emlékeztetném önöket hogy az illegális bevándorló személye nem arról szól, hogy nincsenek jogai, személyiségi jogai, és most emberi jogokról van szó ebben a kontextusban, és egy kis reklám. Most készítjük az, a konzultatív fórum éves jelentését. Ahogyan hangzott, több mint egy éve dolgozunk ezen a témán. Tudom, hogy a szakbizottságot nagyon érdekli a konzultatív fórum munkája. Nagyon szívesen megosztjuk önökkel ezt az éves jelentést, amikor már rendelkezésre áll, és készen áll a közétételre. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, hogy megosztották velünk az álláspontjukat. Úgy látom, hogy többen nem kívánnak szólni. Ebben az esetben, hogyha több keresztkérdés nincsen, akkor ezt a kérdést lezárjuk. Aurelia asszonynak, Tiszteltében úrnak, valamint a konzultatív fórum képviselőinek köszönöm, hogy megjelentek. Mi pedig néhány perc múlva tovább lépünk a következő napi rendi pontunkra. Köszönöm. Hello. Előre két perccel az ütemtervünk előtt vagyunk. Majdnem 11 óra van végül is, már csak két perc van hátra, úgyhogy elkezdhetjük a 11 órára tervezett napirendi pontunkat, a 39-est, kiegészítő hatásvizsgálat a személyek közötti egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról ez a téma. Az a célunk, hogy hallgassuk meg a Millió Limited előadását. Ők végeztek egy vizsgálatot, készítettek egy tanulmányt, közösen a, az előzetes hatásvizsgálatok osztálya és a C tematikus főosztályjal. Ezt a bizottság kérte 2012-ben, vagyis hogy végezzenek az említett irányelvről hatásvizsgálatot. A millió tanácsadó cég készítette el a tanulmányt, és az említett főosztály kezeli ennek a tanulmánynak az összeállítását. Az egyenlő bánásmód szexuális orientációkor fogyatékosság vagy valási meggyőződéstől függetlenül ez a témája ennek a tanulmánynak. Szeretném a cégképviselőjét bemutatni. Sajnálatos, hogy több éve az Európai Parlament ciklusának kezdetén is már napirenden volt ez a téma, tehát sajnos az egyenlő bánásmódról szóló irányelv évek óta blokkolt. A tanácsban blokkolják, már 2009-ben a következő bizottsági megbizatás kapcsán fontos prioritásnak nevezték meg ezt a témát. Including President Barroso, that this fontos bizottsági tisztviselők, Barozó elnök úr is fontos prioritásként említette meg, hogy ez alatt, a megbizatási időszak alatt fogadják el az irányelvet, és már négy éve blokkolja a tanács az irányelv elfogadását. Ez nagyon sajnálatos. Ezzel a felvezetéssel szeretnék hangot adni annak a meggyőződésünknek, hogy nagyon sok területen van az Európai Unió válságban, nem csak az euró területén, vagy a pénzügyek területén, hanem az alapvető jogok, az alapvető értékek területén is. Hallgassuk meg Levent Altan urat, aki a hatástanulmány eh, tudományos koordinátora, azután a jelentéstevők és az árnyékjelentéstevők mondják el a véleményüket, a bizottság képviselője, illetve a görög elnökség is eh, megkapja majd a szót. Először tehát eh, Altan úrnak adom meg a szót, aki a hatástanulmányok osztályának képviselője. Köszönöm szépen. Úgy tudom, körülbelül 10 percem van, megpróbálom ezt a legjobban kihasználni. Szeretném gyorsan áttekinteni a tanulmánynak a témáját és a céljait. Hogy milyen területekre terjed ki ez a vizsgálat, hiszen nem volt teljesen átfogó. Mi a költségekkel és az előnyökkel foglalkoztunk, a hatásokkal, és azután néhány rövid következtetést is megosztok önökkel. Ami a tanulmány témakörét illeti, a költségek és a hatások voltak a témakörünk a kis- és középvállalkozásokra vonatkozólag, tehát nem a társadalmi hatásokat vizsgáltuk és költségeket, hanem ebben a szűkebb körben az állami igazgatásban és az KKV körében keletkező hatásokat próbáltuk áttekinteni. Két elemet tartok fontosnak megemlíteni. Az egyik, hogy a tanács agályokat fogalmazott meg az irányelvel kapcsolatosan, a tekintetében, hogy a jelenlegi EU jogszabályokat nem értékelték még kellőképpen, a kompetenciák megoszlásával, a szubszidítás a szociális védelem rendszerei tekintetében merültek fel agályok illetve a jogi bizonytalansággal összefüggésben is egyes cikke kapcsán. Azután a költségek az állami szféra és a KKV-k költségei is agályosak voltak. Azért ezekre a területekre összpontosítottunk, mert a bizottság már egy átfogó hatástanulmányt készített a jogszabályhoz kapcsolódóan, abból már nagyon sok információ és adat rendelkezésre állt a társadalmi költségek és előnyök tekintetében. A társadalom egésze számára jelentős előnyökkel szolgálna ez a jogszabály, ezt megtudtuk a bizottság hatástanulmányából, tehát a mi jelentésünk nem elsősorban ezzel foglalkozik, hanem kiegészíti a bizottság hatástanulmányát, ami pedig a megközelítésünket illeti. Korábban is kifejtettem már, hogy nem tudtunk minden szempont értékelésére kitérni. Nagyon sok diszkriminációs alapot, ágazatot és témát kezelt már a bizottság tanulmánya, úgyhogy a mi feladatunk az volt, hogy azokat a területeket vizsgáljuk meg, ahol a legjelentősebb költségek és a legjelentősebb előnyök keletkeznek. Nem vizsgáltuk meg azokat a területeket, ahol a kivételek érvényesülnek az irányelven, például a különleges tanulási igényekkel rendelkezők oktatása. Tehát vannak olyan csoportok, akikre nem relevánsak ezek az intézkedések. Megvizsgáltuk azokat a területeket, ahol a diszkrimináció legjellemzőbb arányosságot kívántunk érvényesíteni, tehát a legfontosabb költségeket és előnyöket vizsgáltuk meg hogy milyen intézkedések válhatnak szükségessé. Azt vizsgáljuk, hogy mik a lehetséges költségek, előnyök bizonyos tagállami intézkedések tekintetében. Meg akartuk érteni, hogy milyen intézkedésekre lehet szükség, milyen lépésekre. Megvizsgáltuk, hogy az EU-n belül, illetve nemzetközi szinten milyen intézkedések történtek már. Megvizsgáltuk ezeket a lépéseket, amelyek jó, min, jó gyakorlatnak minősíthetők Ausztráliában, az Egyesült Államokban. Sok éves tapasztalattal rendelkeznek például a fogyatékossággal élők vonatkozásában a szabályozásban. Ami az adatok rendelkezésre állását illeti, a meglévő adatokra kívántuk alapozni a munkánkat, és ez alapján állapítottuk meg, hogy mely ágazatok értékelését végezzük el. Az értékelés röviden kiterjedt a közigazgatási és szabályozási költségekre. Ezek az állam számára jelentkező költségek, vagyis a szabályozás költsége, a jogszabályalkotás költsége, a felügyeleti szervek működtetése, létrehozása, az, a közvélemény tájékoztatása, tudatosság, fokozás. Ezek minden érintett csoportban jelentkezhetnek, mint képzések, vagy a jogi panaszokkal való kapcsolatos eljárások. És próbáltunk ágazat specifikus intézkedésekre összpontosítani, vagyis a megfelelési területeket, az oktatás, az egészségügy területén vizsgáltuk, megvizsgáltuk az előnyöket is, de ezek azok az előnyök, amelyek a KKV-k vagy az adminisztratív szervek számára keletkeznek, nem a szélesebb körű társadalmi előnyöket vizsgáltuk például a fogyatékosok szempontjából, hiszen ezt, mint említettem, a bizottsági tanulmány már tartalmazza. Öt tagállamra összpontosítottunk, hogy a tanulmány kezelhető maradjon. Cseh köztársaság, Németország, Románia, Spanyolország és Svédország voltak. Ezek az országok politikai, földrajzi szempontból ez reprezentatív mintának minősül. Ezekben a tagállamokban vizsgáltuk meg a helyzetet. Ennek az az eredménye, hogy a látható számok ezekre a tagállamokra vonatkoznak, és a tagállamokban eh, az egyedi helyzetet figyelembe vettük, például, hogy milyen mértékben eh, van feliratozás eh, a műsorszórás ágazatban. Ez tagállamról tagállamra nagyon változik. Milyen területeket vizsgáltunk? Röviden. A legfontosabb terület, ahol intézkedésekre lesz szükség, ami költséges is lehet, a fogyatékossággal élők helyzete, illetve az itt jelentkező diszkrimináció. Azután megvizsgáltuk az oktatás, szociális gondozás, lakhatás, média, egyéb szolgáltatások, javak területe, például hotelek, sportlétesítmények, igazságügyi létesítmények, stb. Az épületekhez való hozzáférés volt az egyik legfontosabb értékelési terület, illetve a közösségi élet az UNCDP értelmében van egy olyan követelmény, hogy a fogyatékossággal élőknek meglegyen a lehetősége, hogy a közösség életében részt vegyenek. A műsorszórás, a média tekintetében is vizsgálódtunk, tehát elsősorban a fogyatékossággal foglalkoztunk, illetve a kor, életkor szempontjából a depresszióval We looked at social advanced. és a veseelégtelenség, illetve vesebetegségek területével foglalkoztunk. Láthatják, hogy ez egy célzott vizsgálati kör például a vallási közösségekkel szembeni diszkriminációt nem vizsgáltuk. Ez azért történt így, mert itt a, nem feltételezünk nagy költséghatást az általunk vizsgált intézkedések nyomán. Van időm? Persze, természetesen, mondja az elnök mikrofonon kívül. Szeretném röviden felvázolni az eredményeinket a különböző ágazatokban, hogy miért nem értékeltünk minden ágazatot. Vannak olyan területek, ahol nem jelentkeznek jelentős költségek, illetve sok diszkriminációs jelenség előítélet alapú. Ez nyilvánvaló, ami azt jelenti, hogy egyéni szintű képzésre, tájékoztatásra van szükség, és nem az egész ágazatban jelentkeznek a költségek. Ezt csak példaként mondtam arra, hogy a vallási megkülönböztetést miért nem taglaltuk ebben az értékelésben a megállapításaink, ami az általános szabályozói megfelelési költségeket illeti iránymutatások, jogszabályátültetés, képzések, Ezzel kapcsolatosan az irányelv nem határoz meg ilyen kötelezettséget, vagyis azt kell biztosítani, hogy a gyakorlatban nemzeti szinten megvalósuljanak ezek a kötelezettségek, de az irányelv ilyen kötelezettséget nem fogalmaz meg. Hogyha ezt így értékeljük, akkor a monitoringot és a végrehajtást is vizsgálnunk kell, hogyha ha önszabályozásról van szó, akkor ez kevésbé költséges, hogyha tanúsítási alapú ez a rendszer, akkor a költség magasabb. Van példa arra, hogy milyen költségek jöhetnek szóba, milyen tartományban mozognak ezek a szabályozási költségek. Svéda, Svédország esetében 735 eh, millióról beszélünk, eh, Spanyolország esetében több mint 5000 eh, millió, ez a szám. Ezek a számok nagyon sok változón alapulnak. Az irányelv nagyon széles hatályú irányelv, tehát a tagállamok különböző módon hajthatják végre, definíció szerint. Ezek a számok tehát nagyon változhatnak attól függően, hogy a tagállamok milyen végrehajtási formát választanak. Tovább lépve, talán a legjelentősebb terület az épületekhez való hozzáférés területe. Itt megkülönböztetést tettünk a kereskedelmi és a magánépületek vagy lakóépületek között. Különböző államokban különböző jogszabályok érvényesülnek a lakóingatlanok tekintetében, ezt figyelembe kell venni. A lakó ingatlanok esetében magántulajdonról van szó, úgyhogy a kötelezettségek mértéke eltérő. Megvizsgáltuk, hogy hány épület létezik, milyen hozzáférhetőséggel. Nem a nulláról indultunk ki, mint kiindulási pontról, hanem olyan helyzetből, amikor már bizonyos épületek már hozzáférhetőek a kereskedelmi területen például 40 százalék, ez nyilván országonként és ágazatonként ez eltérő. Különböző faktorokat vizsgáltunk, és azt kell itt most kellőképpen értelmezni, hogy a költségek adhok alapon történt változásoktól függenek, vagyis hogy a változásokat utólag hajtották végre, vagy pedig előre. Ami a kereskedelmi létesítményeket illeti, az előre végrehajtott akadálymentesítés jogszabály alapján történik. Az adhok megközelítés pedig kisebb költséget jelent, mint az előzetes akadálymentesítés. Különösen releváns ez a lakó ingatlanok területén, ahol jellemzően 10-20 évig azonos ingatlanban élnek az emberek. Azután az is lényeges, hogy jelentős különbség van a 20 éves vagy az 5 éves végrehajtási perspektíva között. Nyilván hosszabb távon több költséget jelent a jogszabályoknak való megfelelés. Kereskedelmi területen például száz éves időtartamban számolnak egy létesítmény létrehozásakor. Ezek a legfontosabb megalapításaink, de azt is szem előtt kell tartani, hogy ezek jelentős költségek, ugyanakkor demográfiai változások miatt egyre relevánsabb ez a terület. Az idősödő társadalomban a, az akadálymentesítés előnyei egyre jelentősebbek. Egyre több szemét érintenek ezek, nem csak a fogyatékossággal élőket, hanem például a kisgyereket nevelőket is. Sokan vannak, akinek nincsen hivatalosan fogyatékossága, mégis mozgásában korlátozott. A közösség életben való részvétel is nagyon fontos a vonatkozó ENSZ egyezmény alapján. És itt azt vizsgáltuk, hogy mit kell tenni ahhoz, hogy a fogyatékkal élőket az intézményekből elvigyük a közösségekbe, vagyis részt vehessenek a közösség életében. Az öt éves végrehajtási időszakban 69 eh, millió eurós költséggel számoltunk Románia esetében az intézményes gondozás és a közösségi gondozás közötti áttérés eh, vonatkozásában. Nem teljesen lehetséges átállni az intézményes gondozásról a közösségi gondozásra. Egyfajta két lábon álló rendszert tudunk elképzelni, ezzel alacsonyabbak lesznek a költségek. Svédországban nincsenek ilyen intézmények például. Ez volt az az egyetlen tagállam a vizsgáltak közül, ahol közösségi gondoskodás történik teljes egészében. Ezt szem előtt kell tartani, hogy ennek a költségei gyakorlatilag megkétszereződnek a többi tagállamhoz képest. Minél hosszabb az a végrehajtási időszak, annál magasabbak az éves költségek. Ami a médiát illeti, mint említettem, a végrehajtás módjai különbözőek. Az irányelv ezt nem határozza meg pontosan. Azt is el lehet képzelni, hogy minden műsorszórónak a műsorokat feliratoznia kell, ez jelentős költségeket jelentene. Mi arányos megközelítést próbáltunk alkalmazni, ami egyébként a különböző államokban most is érvényesül. Olyan költségeket vizsgáltunk, amelyek a legnagyobb műsorszorokra vonatkoznak, vagy műsorszolgáltatókra. Megvizsgáltuk a százszázalékos os feliratozást is a műsorszolgáltatók egy korlátozott körében. és 4,9 millió között volt a költsége tagállamok, a különböző tagállamokban ennek az akadálymentesítésnek. Óránként 300 euró egységnyi díjból indultunk ki. Azután van még két terület, amelyeket vizsgáltunk, az életkor szerinti megkülönböztetés. Ez nagyon nehezen kezelhető, megfogható terület. Az egészségügyi ágazatról is beszélünk, ami több milliárd eurós üzlet ágazat, tehát nem tudjuk minden szempontból megvizsgálni ezt a területet. Az is nehézség, hogy nem egyértelmű, hogy a nem azonos elbánás megkülönböztetést, hátrányos megkülönböztetést jelent-e. Az, hogy az idősebbek több egészségügyi ellátást kapnak, ez nem feltétlenül diszkrimináció, hanem az adottságaikból adódó természetes jelenség. Vannak olyan területek, ahol diszkrimináció érvényesülhet, a depresszió és a vesebetegségek kezelését emeltük ki. Vesebetegségek esetén vagy átültetésre, vagy pedig valamilyen terápiára, kezelése kerül sor. Azt láttuk, hogy 65 év felett kevesebb a valószínűsége az átültetésnek. Azt nem tudtuk megalapítani, hogy ez feltétlenül diszkrimináció miatt van-e vagy sem. A költségeket most itt nem tüntettem fel, de az látható, hogy tagállamonként nagyon változó ez a költség. A Csehköztársaságban előnyökkel találkoztunk Németországban, Németországban pedig inkább többet költséggel, Spanyolországban pedig semleges volt a hatás. ország és ágazat specifikusan kell tehát megvizsgálni a hatásokat és következményeket. A depresszió esetében azt láttuk, hogy 65 év felett ez nagyon fontos kérdés, különösen a mentál területén. A nem kezelt depresszió 65 év felett a legfontosabb oka az öngyilkosságnak. 65 év felett 10%-kal alacsonyabb a kezelt betegek aránya, mint a fiatalabbak körében. Mivel az a célunk, hogy egyenlő elbánás érvényesüljön minden területen, a fiatalok esetében a nettó előny nagyobb, több előnyt tudunk tehát figyelembe venni az egyenlő bánásmód nyomán. Végül pedig ami a szexuális orientációt illeti, az elsődleges valószínű költség az egyenlő bánás modellvének biztosítása esetében az adó területén jelentkezik. Például, hogy adóelőnyöket élvezhetnek a házas felek. Az öt tagállamban vagy nem volt jogszabály az egyenlő bánásmód elvének biztosítására, vagy pedig eh, volt lehetőség az azonos neműek eh, együttélésére vagy házasságára a cseh köztársaságban, költségek merültek volna, föl, volna fel, ez volt az egyetlen ilyen ország. Az együttélő párok eh, száma viszonylag alacsony a vizsgált országokban, még ha sok adónemet kell is egyenlősíteni. Olyan kevés személy esetében érvényesülne ez az előny, hogy összességében nem voltak magasak a számaink. Azt láttuk tehát összességében, hogy túlzott költségekkel nem járna az alkalmazás a legtöbb területen. Néhány területen volnának költségek, de a legtöbb ágazatban ezek nem jelentkeznének ahol valóban jelentkeznek hatások az infrastruktúrához való hozzáférés, az akadálymentesítés területe, itt merül fel a legtöbb költség. A szabályozói megfelelés is olyan terület, amire ugyanez a megállapítás vonatkozik. Ami a hosszú végrehajtási időszakot illeti, nyilván hosszabb távon az egy évre jutó végrehajtási költségek csökkennek, az egyenlő bánásmód alapvető jog, ennek a költsége olyan költség, amit meg kell határozni. Mint már elmondtam, különböző végrehajtási lehetőségek állnak a tagállamok rendelkezésére, az, a minimumtól a legkiterjedtebbig. Megvizsgáltunk világszerte különböző példákat, hogy megtaláljuk, hogy mi a legészszerűbb megközelítés, és az előbb elmondott eredményekre jutottunk. Köszönöm. Köszönjük, és köszönjük ezt a tanulmányt is, nagyon érdekes volt. Romevo úr nem volt itt, amikor én beszéltem arról, hogy évek óta a tanács vonakodik meghozni az egyenlő bánásmódról szóló e, irányelvet. E, nem csak sajnálatos ez, hanem elég nagy szégyen is. Már a mandátumunk kezdetén az Európai Bizottságot arra e, szólítottuk fel, hogy vegyék ezt komolyan, ezt Barozó úrnak is elmondtuk, ezt az üzenetet eljuttattuk. Sajnálatos módon ez még mindig csak folyamatban van, nincs vége ennek az ügynek. Itt azonban mi megint csak azt a jelzést akarjuk küldeni, hogy amennyiben nincs egy előbánásmód a törvény szemében Európában, akkor nem csak az euró lesz válságban, hanem az is hanem, hanem az is megkérdőjeleződik, hogy azok az értékek, amelyeket vallunk, azok tényleg érvényesülnek-e. Romeva úr, ön adhatja most elő raporterként Eh, aki a horizontális diszkrimináció ellenes irányelvért felelős, eh, hogy mit gondol ezekről a ügyekről, és utána pedig megyük a szót másnak is, aki szót kér. Köszönöm. Eh, én úgy tudom, hogy a bizottság is beszél majd. Meghívtuk őket, tehát a bizottságot is meghívtuk. A görög elnökség azonban, sőt a következő olasz elnökség is már E, képviselteti itt magát, és remélhetőleg ők is hajlandók lesznek majd beszélni. Köszönöm. Először is szeretnék e, e, egyfajta, szeretném szövegkörnyezetébe helyezni ezt, a, ezt az egész ügyet, mert évekkel ezelőtt kezdtük el ezt a folyamatot, és amikor a jelenlegi parlamenti ciklus elkezdődött, akkor megpróbáltuk ezt az irányelvet meggyorsítani. A tanácsban került blokkorásra az ügy, mert egy sor kormány ellenzi ezt, más tagállamok pedig elbújnak a nyílt ellenzők háta mögött. Ez tényleg nem csak szégyenletes, hanem valójában egy nagyon rossz politikai üzenet is a választók felé. Megpróbáltunk az elnökségekkel együttműködni. Voltak, amelyek nagyon nyitottak voltak, a spanyolokkal és a belgákkal jó kapcsolataink voltak, jó együttműködés, de aztán hamar rájöttünk, hogy tényleg nagyon nehéz eh, lesz nem a parlamentben, hanem a tanácsban a döntés. A parlament ugyanis már az előző mandátumban el döntötte, hogy mi lesz az álláspontja ebben az ügyben, azóta mihez hozzá sem nyúltunk, tehát ez még mindig érvényes. Teljesen egyértelmű, hogy a tanácsban vannak a problémák, és ott lett blokkolva az ügy. Különböző elnökségek megpróbáltak megoldásokat találni. Tudom, hogy technikus, technikai szinten az ott felvetett aggodalmakat ténylegesen megoldódtak a nagy részük ezeknek a problémáknak, innentől kezdve inkább már politikai ellenállásról beszélhetünk, bár nyil, tudjuk nyilván, hogy ez nem egy, nem egy könnyű ügy. E, ebben a, az egyik legnagyobb aggály nyilvánvalóan az irányelv végrehajtásának a költsége, ezt halljuk mindig, és ezért is gondoltuk azt, hogy érdemes lenne megnézni, hogy mi lesz ennek a költsége, mert mindig azt mondják, hogy nagyon költséges lesz a végrehajtás. Nekünk zöldeknek a költségek kérdése e, irreleváns akkor, amikor jogok érvényre juttatásáról van szó. Ezt most én nagyon konkrétan e, és explicit módon elmondhatom, hogy nem érdekelnek a költségek, hogyha jogokról van szó. Ez nem csak a zöldekre igaz, hanem más frakciók e, egy sor képviselője is ugyanezen az állásponton van, ugyanis az egyenlőség elvét a költségektől függetlenül kifejezésre kell juttatni, mert az egyenlő jogok, az egyenlő jogérvényesülés kérdése, az fontosabb, mint az esetleges gazdasági következményei a jogok érvényesítésének. De mivel a blokkolók ezt mondják, ezért mi magunk is meg akartuk vizsgálni ezt a kérdést, és ezért örülök annak, hogy miután fel lett vetve ez a kérdés, a hatástanulmányokat végző és összeállító egysége a parlamentnek, osztálya a parlamentnek, felkarolta ezt eh, az ügyet. Néhány dolgot mondanék itt eh, erről a tanulmányról, illetve annak a következményeiről. Mi, amikor a tanulmányt kértük, akkor tudtuk, hogy nagyon nehéz munkát kérünk a szakértőktől, mert eh, már koncepcionálisan is nehéz a kérdés ugyanis nagyon spekulatív munkára kértük fel a szakértőket, nagyon nehéz a, ezt árazni, beárazni, hogy mennyi lesz ennek a költsége. Ugyanakkor mégis hasznos, ezt elvégezni, ezt a feladatot akkor, amikor egyes tagállamok azt mondják, hogy ez mindez nagyon sokba fog kerülni, akkor ezt fel kell vetnünk, ezt a kérdést, és meg kell nézni, illetve tudni kell eh, ellenérvekkel eh, szolgálni. Eh, ráadásul ugye tudjuk, hogy itt politikai, nem pedig gazdasági kérdésről van szó elsősorban. Az összes területen, amelyel mi most foglalkozunk, önök is tudják, hogy ezek közül egy terület van, amelyik amelyik tényleg költséghatásokat vet fel, ez elsősorban a fogyatékkal élők vonatkozásában merül fel a költségkérdés. A többi területen nem nagyon merül fel, e, ugyanakkor a költségeket kompenzálja annak a pozitív hatása, hogy egyáltalán e, ez az irányelv hatályba lép. Tehát mivel, mivel az irányelvnél erre hivatkoztak, ezért ezt az értékelést, ezt az értékelést ezt el kellett végezni. Azt is szeretném elmondani, hogy amikor a költségekről kezdtünk el beszélni, akkor a költségekkel ellentételezése gyanánt E, úgy döntöttünk, hogy számba kell venni a hasznot is. Mert az, hogy egy diszkriminációmentes politika kerül alkalmazásra az egész Európai Unióban, ez a társadalmi kohéziót erősíti, a diszkriminatív eseteket számát csökkenti, E, és e, a diszkriminációhoz kapcsolódó költségek is csökkennek, tehát ott van egy haszon is, amely jelentkezik. E, de egyébként ez számunkra, mint mondtam, elvi kérdés, nem pedig költség-haszon elemzés kérdése. Emellett a tanulmány, illetve a kutatások azt mutatják, hogy vannak olyan költségek, amelyek, eh, amelyek nem komolyak. Tehát az előítéleteken alapuló eh, diszkrimináció megszüntetésének a költsége nem jelentés. Eh, nyilván vannak végrehajtási költségek egyes területeken, de a végkicsengése a tanulmánynak az, hogy ezek a költségek nem különösebben jelentősek. A parlamenti szövegben is eh, már felmerült az, hogy egyébként a menetrendet eh, mi magunk döntjük el. Tehát nem muszáj 5 év alatt mindent bevizetni, lehet, hogy eh, a legdrágább dolgokra 20 évet kell, vagy lehet engedélyezni. Ez egy mozgástér, ami, ami a tanácssal szemben is rendelkezésre áll, tehát elnyújtani a, a, a költségeket, és ez lehet az iránya a, az ügynek. Én nem jövök vissza képviselőként a következő képviselői ciklusban. Remélhetőleg utódaim majd építenek a munkánkra, és noha én szerettem volna ezt a munkám megkoronázásaként végigvinni, sajnos most látom, hogy ez nem fog bekövetkezni ezért is örülök annak, hogy, vagy örülnék annak, hogyha a görög és aztán az olasz elnökség ezt komolyan venné ezt az ügyet. Ismerjük a nehézségeket a tanácsban, de én eh, szeretnék azzal érvelni és azt kérni, hogy politikailag felelősség teljesen kezeljék ezt eh, a kérdést. Még egy megjegyzésem lenne a jelentés tartalmával kapcsolatban. Vannak olyan esetek, amikor felmerül az, hogy a végrehajtás költséges lesz, ott is a költségek egy része nem közvetlenül az irányelvvel, vagy annak hatájával kapcsolatos, ugyanis az irányelv végrehajtásának eh, a legtöbb területen közvetlen költséghatása nincs, és ez a legfőbb üzenet, amit, eh, amit eh, én itt közvetíteni szeretnék. Ez lenne az üzenetem a bizottság és a tanács felé is, és nyilván nagyon szívesen meghallgatom őket is, valamint a kollégákat is. Van olyan képviselő, aki Eh, hozzá akar szólni ehhez a témához, nem tudom, amennyiben nem, akkor megadjuk a szót az Európai Bizottságnak. Álvaro Oliveira úr, vagy Andrea Stein vannak itt a bizottság részéről, önök kapnak akkor szót, hogy ön kap szót. Thank you very much. Um, I'm Andrea Stein, I'm head of unit of the Equal... Köszönöm szépen, Andrés Stein vagyok. A Digi Justice-nél, az egyelő bánásmód részlegnél dolgozom, tehát eh, mi a tanácsban is megvitattuk eh, ezt az irányelvet. Azzal kezdeném, hogy egyszerűen és eh, nagyon határozottan, egyértelműen leszögezem, mi támogatjuk ezt a javaslatot. Soha nem fűződött semmi kétség ahhoz, hogy erre az irányelve szükség van, ahol egy kellett elfogadni a jogalkotási javaslatot. A bizottság minden alkalommal megpróbálta ez irányba vinni a dolgokat, hogy végül majd sikerüljön eh, megoldani a problémákat a tanácsban, és kialakuljon a konszenzus. Az elmúlt néhány évben ez történt, és sok volt a probléma, de azért nem vagyunk teljesen pessimisták a tekintetben, hogy viszonylag rövid időn belül meg tudanak változni a dolgok. Lehet, hogy én túl optimista vagyok, de hát ezen dolgozunk. A parlamenttől és az önök szakbizottságától, valamint a rapportőrtől sok támogatást kaptunk. A e, parlament e, szakadatlan e, elszánással dolgozik, dolgozott azon, hogy megszűnjön ez a bénultság, mozgásba jöjjenek a dolgok, és ez a nyomás bizonyos fokig magyarázatot ad arra is, hogy bár nincs a tanácson belül politikai kompromisszum, azért mégis a szakmai munka folytatódik mert egyik elnökség sem akarja felvállalni azt, hogy pont ő legyen felelős ezen irányelv elbuktatásáért, ami annyira fontos a parlamentnek, és a legtöbb tagállamnak is. Csak éppen nem tudnak konszenzusra jutni, ami szükséges az elfogadásához. De nagyon hálásak vagyunk, és felkészülve a mai ülésre láttam, hogy itt a javaslat Tavaly nyáron volt már öt éves, tehát öt éves szomorú születésnapot kellett volna hát ünnepelni. Eddig hát az összes politikai frakció a parlamentben szeretné, ha megszületne a megegyezés, mi pedig hát számítunk a parlament támogatására. Ma itt a kiegészítő hatásvizsgálatot vitatjuk meg, amelyet a millió cég végzett el értjük, vagy úgy értelmezzük, ahogyan ezt a raportőr is elmondta, hogy ez a hatásvizsgálat egy újabb elem, amely azt szolgálja, hogy azért maradjon, folytatódjon a vita, és szilárdabb alapokat teremtsünk az irányelv elfogadásához. A bizottság, illetve mint, hát mint az az intézmény, amely egy teljes körű átfogó hatásvizsgálatot kell, hogy készítsen, amelyben áttekinti minden területen az összes szóba jöhető opciót, alternatívát. Most tisztán vagyok azzal, hogy milyen nehéz egy ilyen nagyon komplex feladatot elvégezni. Ezért dolgoztunk együtt a millióvel, mi információkat adtunk a saját hatásvizsgálatunkról, kapcsolatban maradtunk velük, és nagyra értékeljük azt a komoly erőfeszítést, amely munkát, amelynek eredményeképpen um, nagyon jó költséghaszonelemzést készítettek. Most uh, itt nincs helye annak, hogy részletekre terjek térjek ki a hatásvizsgálatban foglalt uh, álláspontokkal kapcsolatban. Meg szeretnék reagálni arra, amit a millió képviselője elmondott. És mindenek előtt megismételni, mint amit az előadó is elmondott. Amikor arról beszélünk, hogy potenciálisan jelentős költségek, akkor tulajdonképpen az irányelvnek csak egy viszonylag kis részéről beszélünk. A hatásvizsgálat egyik első megállapítása nagyon fontos számunkra, tehát az irányelv legtöbb alkalmazási területén nem merülnek fel szignifikáns költségek. Ezért ez nem érv a javaslat ellen konkrét szegmenseket, területeket kivéve Persze, mondjuk a reasonable accommodation nyilván egy olyan terület, ahol nem elhanyagolható költségekkel lehet csak biztosítani a, a méltányos szállást. De elég sok tapasztalatunk van már hatás tanulmányokkal. Persze, vannak ebbe beépített előítéletek és ez, ez emögött nem húzódik meg semmilyen szándék, hanem többnyire gazdasági megfontolásokból indulnak ki, az ilyen vizsgálatok készítői, és mindig egyszerűbb a költségeket meghatározni, mint a hasznot. Ugyanis ez a költség az, az elég direkt módon jelentkezik, mennyibe kerül egy intézkedés. A haszon az pedig elég megfoghatatlan, vagy közvetett módon érzékelhető csak, és ezért van olyan tendencia, hogy a haszonhoz képes túldimenzionáljuk a költségeket. Ez ennek az irányának a kontextusában is nagyon fontos, eh, ahogyan mi látjuk a költséghaszon kérdését, és ahogyan mi végezzük a hatásvizsgálatot, azt itt, itt nem lehet csak gazdasági költségekről és haszonról beszélni. Ez egy elem, az általános elemzésnek egy fontos eleme. De látnunk kell a társadalmi költségeket és a társadalmi hasznot is, ugyanúgy, mint a gazdasági költségeket és a gazdasági hasznot. Nyilvánvaló, hogy az egyenlő bánásmód kapcsán a e, társadalmi költségek e, e, esetén vagy ezt is figyelembe kell venni, és a társadalmi haszon mindenképpen olyan elem, amit nagyon komolyan figyelembe kell venni az értékelésnél. Elnök Stein úr, hát hívjam fel a figyelmét arra, hogy már kicsit késésben vagyunk, 12-ig tart az ülés és még egy napi rendi pontunk van ezután. Ezért kérem, hogy próbálja meg egy kicsit rövidebbre fogni. Persze ugyanezen a nyomvonalon haladva. Igen, igyekszem akkor rövidebb lenni. A másik megfontolás, tehát az, hogy a gazdasági szempont túlreprezentált, a társadalmi szempontok pedig alulreprezentáltak az ilyen hatásvizsgálatokban, mert sokkal könnyebb mennyiségre meghatározni a gazdasági költségeket, mint a társadalmi hasznot. Tehát ez lesz van az általános megjegyzésem, és itt be is fejezném. A második általános észrevételem pedig következő lenne jó értéket benchmarkot kell vála, kiválasztani. Ugye a költségeket és a hasznot a status quo-hoz képest akarjuk meghatározni. Milyen plusz költségekkel és haszonnal járna az irányelv végrehajtása? Itt ez nagyon fontos szempontra kell gondolnunk, és én most valóban csak ezzel az egy kulcsfontosságú szemponttal szeretnék foglalkozni. Ugyanis nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy már létezik egy jogalkotási kötelezettség, amely konkrétan azzal a területtel foglalkozik, ahol a millió a legnagyobb potenciális költséget találta, ez pedig a fogyaték, fogyatékosság kérdése. De van már egy EU egyezménye, ez, ami kötelező az EU-ra és minden tagállamra nézve. Most idéznék eh, a hatásvizsgálat indokolásából, ahol a millió azt írja, hogy miután az ENSZ egyezményt minden tagállam ratifikálta, a fogyatékosság területén felmerülő költségek elsősorban olyan követelményekhez kapcsolhatók, amelyeket az ENSZ egyezménye tartalmaz már egyébként is. Tehát azok a költségek, amiket a millió itt kimutatott, ezek tulajdonképpen olyan intézkedéseknek a nyers költségei, mondom amelyek már amúgy is kötelezőek a tagállamokra nézve, miután csatlakoztak az ENSZ egyezményhez. Tehát amikor plusz költségeket vagy hasznot akarunk értékelni, csak az irányelvvel kapcsolatban, most ezeknek az oroszlán része a fogyatékosság területén olyan kötelezettséghez köthető, ami már amúgy is kötelezettség. Tehát az irányelv nem húzna plusz, jelentős plusz költségeket. Ez a legfontosabb érv, amikor a javaslat mellett és elleni szóló érveket sorakoztatjuk fel. Az előadó már elmondott egy pár dolgot, amit én is szerettem volna elmondani. Vannak olyan dolgok, ahol az irányelv hatáján túllépünk, például amikor adó előnyökről beszélünk, ez nem fér a hatája alá, vagy amikor arról beszélünk, hogy a hozzáférés a közutakhoz, ez, ez sem tartozik a hatája alá. Tehát az ENSZ egyezményt ne tévesszük szem elől, és azt, hogy mennyire fontos a társadalmi haszon kérdése. Az elnökséget Angelidis úr képviseli, kíván röviden szólni. Parancsoljon. Köszönöm először is. Szeretném üdvözölni eh, ezt a mai eh, ülést, és eh, én arra gondoltam, hogy megpróbálok beszélni arról itt ma, hogy milyen jellegű vonakodás tapasztalható a tanácson belül. Az irányelvjavaslat, erről önök is tudják, Görögország elég pozitívan állt hozzá ehhez az anyaghoz, az egész története során ennek a dossziénak. Munkacsoportban eh, március elején tartunk erről legközelebb beszélgetést. Mivel ön mondta, hogy kevés ideje van, ezért röviden fogalmazok, én eh, teljesen egyetértek a költségelemzéssel, amelyet eh, a, itt most elhangzottunk, amit most itt hallottunk eh, a raportőrtől, illetve annak idején a bizottságtól is nem szabad, amikor a hozzáférést, illetve az akadálymentesítést nézni, akkor nem csak a közvetlen költségeket kell nézni, hanem a hasznot is bele kell kalkulálni, mégpedig a közvetett hasznot is, amelyeket ezek az átalakítások, akadálymentesítések maguk után vonnak. Ami az akadálymentesítést illeti, a magánépületek, illetve állami épületek vonatkozásában például hozzájárulhat az emberek, a fogyatékkal élők jobb elhelyezkedési lehetőségeihez, tehát foglalkoztatottságot növel, illetve multiplikátor hatása is van a, taná- a társadalomban. Ezeket természetesen nehéz, nehéz forintosítani. Görögország, eh, biztosítatom önöket, eh, továbbra is foglalkozni fog ezzel az anyaggal, és mindent elkövetünk annak érdekében, hogy eh, sikerre vigyük, köszönjük. Most pedig akkor visszatérünk itt a szakértőkhöz. Ön bemutatta, ön átadta itt, a, vagy illetve ismertette a tanulmányát, ehhez most nem akar semmit hozzátenni. Jó, Mulder úr, nagy érdeklődéssel hallottam, hallgattam ezt az ügyet. Én a, különösen az elkötelezettsége miatt gratulálok a raportőrnek, és itt bár nem ismerem magát a dossziét, amit itt hallottam, az értékes magyarázat volt. Németország úgy tűnik, hogy vonakodik az anyaggal kapcsolatban, nem tudom, ezzel kapcsolatban hogy állnak a dolgok? Van-e valaki, aki erről engem tájékoztatni tud? Sure. Uh, Teljesen egyetértek azzal, hogy az elemzés célja, ahogyan ezt hozzászólásomban is elmondtam, illetve a fő konklúzió az, hogy itt a haszon figyelembe kell venni, hogy mi van akkor, ha nem eh, ha valósul meg az irányelv. És egyetértek azzal is, hogy a hasznot sokkal nehezebb eh, kvantifikálni, mint a költségeket, és ez időben is sokkal hosszabb időre oszlik meg a haszon. Tehát egyetértek a bizottsággal, és nyilvánvalóvá vált, hogy a tanács is osztja ezeket az aggályokat. Meg kell, hogy a kormányok is hallják ezeket az aggályokat. Németországról szólva, elég paradox a helyzet. Németország a német kormány nem akarja ezt az irányelvet, pedig amit az irányelv megval, meg akar valósítani, az sok országban már tulajdonképpen már létezik és megvalósult. Ez egy elég paradox, paradox dolog. Van azért némi mozgástér, és látok is elmozdulást jó lenne, hogyha én is tudnék olyan optimista lenni, mint a bizottság képviselője. Én rövid távon úgy ítélem meg, hogy a jelenleg, illetve a következő soros elnökség kell, hogy ezt megint elővegye, és elfogadásra kerüljön az irányelv. én már akkor nem leszek itt a parlamentben, de azon a napon, amikor ez megtörténik, szívesen eljönnék majd ide a parlamentbe, hogy ezt együtt ünnepeljük meg. És köszönöm a kollégáknak az eddig végzett munkát, és természetesen köszönet illeti a bizottságot is, fontos dolgokra emlékeztetett minket. Nagyon fontos, kulcsfontosságú szerepet játszott a bizottság, rávilágított technikai problémákra, és ugye a tanács soros elnökségek ott állandóan változnak, de a bizottság maradt, és minden elnökségnek feltette a szükséges kérdéseket ezért megérdemli a bizottság ezt a dicséretet, és hát remélem, hogy elég rövid idő múlva már mást is el tudunk mondani, nem csak azt, amit ma. Köszönöm. Kicsit túléptük az időt, közeledik lassan a délelőtti ülés vége, de még van egy tájékoztató pont, Jan Mulder, az EASO delegáció Málta valettai, valettában tett útjával kapcsolatban fog egy beszámolót tartani. Mi az elzó irodája Máltában, Lavalettában. Köszönöm, elnök úr. Azt hiszem, rövid lehetek három tagú delegáció látogatott el az EASO-hoz Máltán, nagyon barátságosan fogadtak minket, megkaptunk minden tájékoztatást mindenről, amit ott végeznek. Találkoztunk tagállamok nagyköveteivel, tájékoztatást kaptunk arról, hogy Máltán mi jelenleg a helyzet a menekült ügy kapcsán. Ugye ez pici ország, és tehát már nagyon sok menekült érkezik Máltára. Konzultációkat folytattunk, olyan emberekkel is, akik eh, menedékért folyamodtak Máltán. Az én és kollégáim benyomása is az volt, hogy az EASO egyre fontosabb szerepet játszik az képzésben, oktatásban, az információgyűjtésben, igazolja azt, hogy eh, érdemes volt létrehozni, eh, és segít majd a menekültek elhelyezésében. Úgy látom, hogy Máccola asszony is szót kért, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani Mölder úrnak, aki ilyen kitűnően vezette a delegációt. Megtiszteltetés volt számomra, hogy részt vehettem, mióta megválasztottak a parlamentbe először látogathattam el egy delegációval Máltára. Nagyon érdekes volt tájékozódni a menekültügyi, a bevándorlási helyzetről, és egy olyan ügynökség munkatársaival eh, találkoztunk, eh, amelynek az alapvető célkitűzése az, hogy megkönnyítse a nemzetközi védelmet védelemre jogosultaknak az áttelepítését. Mi is erre eh, a kérdésre koncentráltunk, megnéztük azt, hogy az EASO hogyan tud segíteni azoknak a tagállamoknak, akik aránytalanul nagy terhet kell, hogy viselj, eh, viseljenek, és hogyan tud az EASO hozzájárulni ahhoz, hogy igazságosabb legyen úgymond a tehermegosztás a tagállamok között. Úgy látom, de Blázé úr is jelentkezik, illetve Guillaume asszony, Bronszúr. Bronszúr, öné a szó. Köszönöm szépen. Egy egyszerű kérdésem volna. Magyarázatot szeretnék arról, hogy milyen csoportokkal találkozott, embercsoportokkal, közvetlen érintettekkel kell, de találkozott-e közönséges állampolgárokkal? Ők hogyan gondolkodtak erről a helyzetről? Köszönöm. Guillaume asszony. Szeretnék csak hozzátenni ehhez annyit, hogy a bürónak meghatározó feladata volt és van, mármint ennek a hivatalnak, hogy megsegítse azokat a tagállamokat, amelyek erős nyomás alatt vannak, ugyanakkor ennek a hivatalnak a, a munkája hosszú távú segítséget jelent, módszert tudnak biztosítani, tanácsadást adnak. Ez egy olyan támogatás, amely, amely tényleg konkrét is tud lenni. Nyilván Máltán tényleg komoly problémák és erős nyomás tapasztalató ebben, a, ebben az ügyben. A hivatal hosszú távú, longitudinális segítségnyújtás tud adni, és ez azt gondolom, hogy ezen kívül kell levonni még a hosszú távú konklúziót. Mr. de Blasi, would you like to make a... Blasi úr? Igen, csak köszönetet szeretnék mondani azért, hogy a, az iroda munkáját a parlament folyamatosan támogatja. Az ügynökség már elérte az utazó sebességet. Kis ügynökség vagyunk, de most már teljes kapacitással működünk, hozzájárulva a közös európai menedékjogi rendszer végrehajtásához. Ez fontos szerep a következő években, illetve a sürgősségi támogatást és kor, kö, korai figyelmeztetőket is szolgáltatunk a Dublini rendelet 33. cikkének végrehajtása érdekében Köszönöm szépen tehát a parlament látogatását Máltán, illetve a támogatásukat eh, az irodánk számára. Köszönöm szépen. Az szó. Máltán működik. Eh, Múder úr, Bronsz úrhoz van egy kérdésem. Találkoztunk a az IASO iroda legtöbb munkatársával, sokukkal beszéltünk, illetve a tagállamok Málta képviselőivel, eh, követeivel találkoztunk, beszámoltak a tapasztalataikról, illetve a jelenlegi kormányból három, illetve bocsánat, csak kettő miniszterrel eh, találkoztunk, majdnem eh, beleestem a túlzás csapdájába. Illetve ellenzéki képviselőkkel is találkoztunk, a máltai politika fontos képviselőivel, és aztán volt egy panelbeszélgetés, mindenki elmondta a véleményét a támogatóiroda működésével kapcsolatosan, a parlamenti delegációt is ott üdvözölték, illetve kb. 50-60 ember ezen a nyilvános eseményen megjelenhetett, kérdezhettek, és az egyik menedékkérővel is beszélgettünk, azt hiszem Eritrából érkezett Líbiában is tartózkodott már borzasztó körülmények között, Máltán tartózkodott éppen, és az Egyesült Államokba készült. A következő délelőtt egy-két napos látogatás kapcsán találkoztunk az EASO iroda képviselőivel, a képzési módszereikről beszélgettünk, illetve arról, hogy hogyan segítik a kormányokat a menekültek fogadásában. Guillaume azt, hogy nem tudom, hogy jól értettem el a kérdését. Minden esetre az IAZO iroda megbizatása jelen pillanatban megfelelő. Most elmondta az iroda képviselője is, hogy már elérték úgymond az utazósebességet, ha további feladatok szóba jöhetnek is, én ezekről nem hallottam a misszió során de lehet, hogy van egy kérdés, amit én nem értettem, azt kérem ismételje meg. Oui, je veux bien préciser de façon, euh, pour M. Mulder, je n'ai... Akkor pontosítani fogok nem, a, nem arról beszéltem, hogy a mandátumot kell kiterjeszteni, hanem arról beszéltem, hogy ennek az hivatalnak a mandátuma a sürgősségi eseteket fedi le, például Máltát, ahol nagyon komoly problémák vannak, ugyanakkor longitudinális feladatok is vannak a normális menekültügyi folyamatokban, de én nem beszéltem arról, hogy a mandátumot ki kell bővíteni. Akkor lehet, hogy félreértettem a kérdését Tudomásom szerint a válasz nem, de nagyon nehéz másfél nap alatt minden hatósággal teljes körű eszmecserét folytatni. Én úgy tudom, jelen pillanatban teljes mértékben betölti a küldetését a, az IEZO iroda, nem tájékoztattak ennek az ellenkezőjéről. Biztos mondták volna, hogy ha valamilyen eh, kötelezettségét elhanyagolta volna, én nem tudok ilyesmiről. Ennyi? A delegáció látogatása után most sikerült beszámolni az eredményekről. 12-ig terveztük ezt az, elő, ezt az ülésszakot. Jövő csütörtökön itt Brüsszelben lesz 9 órakor a következő találkozónk. Jövő héten tehát találkozunk, viszontlátásra mindenki.